központi pontra. A tanács és bizottság nyilatkozatai az ügyvédek megfigyeléséről az Európai Unióban. Ebben a témában ismét és most egyből megadom a szót Jurova asszonynak. Köszönöm szépen. Pontosabban Kálnyina Lukasevics asszonynak. A tanácsot felkérték eh, arra, hogy eh, vizsgálja meg az ügyvédek megfigyelésének problémáját. Értjük eh, ezt a szóbeli választ igénylő kérdést. Sargentini képviselő is hasonló kérdéssel fordult felénk, hogy egy ügyvédi céget megfigyelt egy tagállami titkosszolgálat. A tanács elnökségének nem áll módjában ezeket a konkrét ügyeket véleményezni, ezeket a feltételezéseket igazolni vagy száfolni, hogy volt-e és milyen keretek között titkos megfigyelés. A Lisszaboni szerződés értelmében a rendfenntartás, a belső biztonság szempontjai a tagállamra hárulnak. Ezért a tanács nem is kap tájékoztatást a megfigyelő tevékenységről, amelyet a nemzeti titkos szolgálatok vagy biztonsági szolgálatok végeznek. Rá szeretnék mutatni, hogy a személyes adatok gyűjtése, feldolgozása az egyes nemzeti szervezeteknél ugyancsak nem esik európai jogalkotás hatája alá. A 1996-os, illetve a 98-os kerethatározat sem vonatkozik erre a tevékenységre. Van azonban egy adatvédelmi javaslat, amely arra irányul, hogy kizárólag bűncselekmények gyanúja esetén lehessen titkosszolgálati tevékenységet végezni és feldolgozni egyes személyek adatait de ez továbbra is a nemzetbiztonsági hatóságok kompetenciája. Az elnökség tehát nem tud véleményt alkotni arról, hogy a feltételezett vagy valósan bekövetkezett tevékenységek mennyiben sértik az alapjogi kartát. Egy tény, hogy a tagállamoknak be kell, ta, tagállamoknak be kell tartaniuk a titkosságra vonatkozó szabályokat is a gyanúsított személyek adatainak védelmével egyetemben és garantálniuk kell az ügyvédhez való hozzáférést minden gyanúsított számára. Ennek az irányelvnek a végrehajtása azonban nem egységes. Egyes nemzeti hírszerző szolgálatok, biztonsági szolgálatok komolyabban veszik azt, mint mások. Ennyit tudunk erről nyilatkozni. Köszönjük szépen, most Jurova asszonynak adok szót a bizottság részéről. Tisztelt képviselők, a bizottságot foglalkoztatja a tagállamokkal kapcsolatos kérdések, hogy az ügyvédek és az ügyfelei közötti kommunikáció hogyan valósul meg. Az ügyfél és az ügyvéd kapcsolata a hetes cikk alá esik, a, illetve a 47-es, 48-as cikkei a kartának szabályozzák ezeket a kérdéseket, és ez nagyon fontos az Unióban. Ugyanakkor rá kell mutatni arra, hogy a karta csak a tagállamokban akkor olyan esetekben követendő, amikor uniós jogot valósítanak meg ezek a tevékenységek a tagállami hatáskörbe tartoznak. Hogyha a tagállamok titkosszolgálati megfigyelést kezdeményeznek nemzetbiztonsági okok miatt, ez kívül esik az uniós jogszabályok körén. Éppen ezért való, általában ilyen esetekben a karta nem alkalmazható. A kivételezési záradékot ugyanakkor szigorúan kell ö, alkalmazni, és a bírósági ö, felügyelet mellett és hogyha valaki ezekkel a kivételekkel kíván élni, akkor bizonyítania kell, hogy ez elkerülhetetlenül fontos az alapvető biztonsági érdekek megtartása érdekében. Amikor a karta nem alkalmazandó, akkor a nemzeti rendszernek kell, hogy megfelelő eljárásokat biztosítson ezen esetekre. A bizottságnak az is a célja, hogy egy magas szintű biztonság jel, valósuljon meg az Európai Unióban, illetve a tisztességes tárgyaláshoz való jog érvényesüljön. Komoly erőlepés történt ebbe az irányba a három irányelvnek az elfogadásával, egyrészt a ö, tolmácsolás és fordítás biztosításával 2010-ben, valamint a 2012-es tájékoztatáshoz való jog, és a közelmúltban pedig az ügyvédhez való jog ö, tekintetében. A jog, az ügyvédhez való jog ö, irányelvet azt ö, 2016. november végére kell végrehajtani, és a bizottság ezt a folyamatot nyomon fogja követni. az irányelv negyedik cikke világosan kimondja, hogy a az ügyvéd és az ügyfele közötti kommunikációt esetében biztosítani kell a bizalmas kommunikációt, ugyanakkor fog, azt is hangsúlyozni kell, hogy az irányelv a büntető eljárás alanyaiként gyanúsítottak esetére vonatkozik, és csak a tényleges védelem keretében megvalósuló kommunikációra vonatkozik az ügyvéd és a vádlott vagy gyanúsított között. Nem vonatkozik azon ügyvédekre, amelyek maguk bűncselekményben vesznek részt, vagy részesei voltak a gyanúsított vagy vádlott bűncselekményeiben. Elnök, köszönöm szépen, akkor kezdjük a frakciókkal. Először Lénárc úr másfél percben. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ügyvéd és ügyfele eh, közötti kommunikáció bizalmas jellegű, eh, magánjellegű beszélgetés, és ezt eh, tiszteletben kell tartani annak érdekében, hogy a demokráciában az alapjogok ne sérüljenek. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy soha ne lehetne hírszerzési információkat gyűjteni. Úgy gondolom, hogy kivételes esetekben az ügyvéd és ügyfelek közötti beszélgetést is leszabad hallgatni, hogyha megvannak a megfelelő garanciák, és hogyha ez tényleg a nemzetbiztonság érdekét szolgálja, és ez bizonyítást is nyert. Tehát csak ilyen esetekben szabad ilyen információt gyűjteni, vagyis akkor, hogyha garantáljuk az állampolgár biztonságát ezáltal. Ma esti ügyben ugye a tagállamokat, tagállamokra hárul a hatáskör, és Hollandia egy nagyon alapos véleményt kapott erről. Hagyjuk a minisztereket végezzék a munkájukat. Belépod. López Aguilar úr megtalálta végre helyét? Igen, akkor két percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a biztosnak is, hogy elfáradt közénk erre a vitára. Egy mellékesnek tűnő téma lehet az, amit most felvetek az előzőekhez képest, de nagyon is fontos, az ugyanis, hogy az ügyvédeket az Európai Unió egyik alapító államában meg lehetett figyelni, mert hát ez egy többszörös megsértése a magánkommunikációnak, magánadatoknak, a védett ügyvédi kommunikációnak és ez nem csak Hollandiában, hanem máshol is előfordult. Tehát itt egy ö, kulturális probléma merül most föl, hogy most már univerzálisá vált a kémkedés, és úgy tűnik, hogy senki nem ö, kivétel. A titkos szolgálatok úgy tűnik, hogy bármit megtehetnek. Erre egyértelmű nemmel kell válaszolnunk, és tettekkel kell fellépnünk. A, az alapjogi kartával, a Lisszaboni szerződéssel a hátunk mögött és a parlament jogalkotási jogosítványaival minden erőnkkel büntető eljárás kell kezdeményeznünk azok ellen, akik ilyet tettek, mert ez sokszoros jogsértés, alapjogokat sért, és az ügyvéd támogatás bizalmassága az egyik legvédettebb területe kéne, hogy legyen a jogállamiságnak. A parlamenti ellenőrzést illeti, nekünk elvileg ugye kötelességünk lenne közbelépnünk, fel is szólítjuk a bizottságot, hogy tegye nyilatkozatot, hogy mit tesz a jövőben majd azért, hogy az elkerülhető legyen. Merci Köszönöm szépen. Wikström asszony következik két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy fontos pilléréről van szó az európai építménynek, a jog és rend fontos azhoz, hogy szabadon beszélhessen az ügyfél az ügyvédjével, és hogy joga legyen jogi képviselethez. Ez emberjogi szabály is, ezt egyértelműen kimondásra került amennyiben a titkos szolgálatok információt gyűjtenek be, vagy csipegetnek fel, amikor az ügyvéd az ügyfelével tárgyal. Ez azt jelenti, hogy megsértik ezt az alapjogot, és ez azt jelenti, hogy akkor egy elfogadhatlan szintre jutottunk. Úgy tűnik, hogy a holland titkosszolgálat ilyen ellenőrzést valósított meg, és vannak különböző hasonló példák más tagállamokban is ezért fontos, hogy a bizottság és a tanács úgy gondolja-e, hogy a jogi, jog, ügyvédi irodák elleni kémkedés az megfelel a szerződésnek és a kartának, illetve az európai jognak, amit ben ez szövegek értelmében az állampolgárok részesülnek. Tehát ez úgy azt mondják, hogy a nemzetbiztonság hatáskörbe tartozik ez, ezt szeretném akkor viszont megtudni azt, hogy hogyan fogalmazzák meg a nemzetbiztonság fogalmát. Ez azt jelenti, hogy az európai állampolgárnak semmilyenféle jogai nincsenek a továbbiakban? Szeretném megkérdezni, hogy milyen intézkedéseket fog a bizottság és a tanács hozni annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a bizalmas kapcsolat az ügyvéd és ügyfelek között tiszteletben tartásra kerüljön. Konkrét intézkedésekre van szüksége, a tagállamok ellen kell intézkedéseket hozni tehát meg kell fogalmazni a megfelelő fogalmát a nemzetbiztonságnak. Elnök, egy percben Juárez Tiabansznak adom meg a szót. Az én országomban, Baszkföldön az a helyzet, hogy a Guardia Civil 16 ügyvédet tartóztatott le, közülük egyesek 35 aktivistát védtek a bíróság előtt, és a letartóztatásra egy 80 ezres bilbaói tömegtüntetés után került sor, ahol is a fogvatartottak jogaiért szolidaritásból mentek az emberek az utcára ezeket az embereket azért hurcolták meg, mert a fogvatartottak jogaival foglalkoztak. Ez elfogadhatatlan egy jogállamban, elfogadhatatlan megsértése a védelemhez való jognak, elfogadhatatlan, hogy egy tagállam ne alkalmazza a közösségi jogot, és elfogadhatatlan, hogy ugyanazért két börtönbüntetést is kiszabjanak, kétszer ítéljenek el valakit. Olyan jogsértés ez, ami elfogadhatatlan egy jogállamban, a spanyol állam egyre inkább eltávolodik a jogállamiságtól. Az Európai Uniónak, Spanyolországnak fel kell lépnie ez ellen. A baszk társadalom ezt... Lejárt a felszólalás ideje, uram. Sargentini asszonynak adok másfél percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európaiak azt várják az államtól, hogy bízni lehessen benne, és ez a bizalom sérült most eh, ezzel a lehallgatási botránnyal, és itt az ideje annak, hogy tisztázzuk, hogy az európai titkosszolgálatoknak mihez van joguk és mihez nincs. Ugye Hollandiában is be kellett ismernie a belügyminiszternek, hogy egy amsterdami ügyvédi irodát már régóta lehallgatnak. Elnök asszony, ez a jogállamiság alapját érintő kérdés, hogyha már ebben sem lehetünk biztosak, akkor mit remélhetünk, hogyha attól, hogy amikor az orvosainknak tárunk föl bizalmas adatokat, azt is le fogják hallgatni? 2013-ban érvényesíteni kell azt, ami már korábban is több helyen lefektettetett, hogy mindenkinek joga van a tisztességes eljáráshoz. Ez nem, ez nem nemzeti kompetencia, ez európai jog, és itt külön felszólítom Timmermans alelnök urat, hogy a holland hatóságokat kérje számon annak ügyében, hogy mit tettek a ügy kapcsán, és köszönjük szépen, lejárt az ideje, bár talán ismétlen magamat és magunkat, de az ügyvéd és a kliens közötti viszony tipikusan bizalmi viszony, alapjog, és ez nem csak az ügyvédekre, hanem az újságírókra és orvosokra is kiterjed. Ez minden demokrácia egyik alap elve, és így valamennyi EU tagállam alapelve kéne, hogy legyen. Az európai Unióban az a dolgunk, hogy fenntartsuk, megőrizzük azokat a pilléreket, amelyekre jogállamiságunk alapul. Ugyanakkor az itt a benyomásom, hogy itt egy konkrét egyedi esetről van szó, amely határesetnek minősülhet, mert a biztonsági kérdés is felmerül. Az is baj másfelől, hogyha túlzottan korlátozzuk a biztonsági szolgálatok kompetenciáit, és így képtelenné tesszük őket a hatékony fellépésre, úgyhogy bízzuk ezt a tagállamokra, a tanácsnak erre nincsen jogosítványa, hogy ezeket az ügyeket kivizsgálja, akár információt kérjen ezekről, ez az adott tagállam, az adott esetben a holland belügyminisztérium dolga, és Hollandia elég demokratikus ország ahhoz, hogy ezt le is lehessen folytatni. Ezt a vizsgálatot Hollandia nem igaz, hogy ö, nagy lefedettségű megfigyelést folytat. Albrecht úrnak adok Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy két kérdésről kell szólni. Először is nem ez az első ügy, amit egy tagállam a úgynevezett kivételek mögé bújik, illetve a nemzetbiztonsági paragrafus eh, mögé. Volt olyan ügy, amikor a brit eh, titkosszolgálat eh, információk jogszabályokat tettünkre újságírók vonatkozásában. Hallottunk olyanról, amikor jogászokat figyeltek meg, és mindig a nemzetbiztonságra hivatkoztak. Szerintem legfőbb ideje, hogy a bizottság vizsgálja meg ezt, és kérje meg a bíróságtól, hogy mit kell nemzetbiztonság alatt érteni, és hogyha a tagállamok valamit nem akarja ezt figyelme venni, akkor a bizottságnak kellene valamit tennie, és a, biz- a parlamentnek ebbe az irányba kell ö, tevékenykednie. A másik kérdés, hogy mit jelent megjelent az újságírók, ügyvédek felügyelete vizsgálata. Itt ugye jogászokról, ügyvédekről van szó a múlt héten, ami volt ügy kapcsán, ugye azt mondjuk, hogy ez érinti az újságírókat is, erről beszélni kell, és hogy hogyan akarjuk, elnök félbeszakítja, köszönöm szépen. Egy nagyon rövid, három személyes spontán hozzászólás következik. Első hozzászóló Polcsak úr. Pani misztopředsedkyně, Én mi trochu líto, že jsem... Köszönöm szépen, alelnök asszony. Elnézést kérek a kótákról nem volt alkalmam beszélni, de most kihasználnám a lehetőséget. Biztos asszony olyan kártacikkeket idézett, amelyek egyértelműen kimondják, hogy az európai szabályozásra tartozik ez az ügy. A kérdés az, hogy a szakpolitika átültetését ellenőrizni tudjuk-e a tagállamokban. Az a kérdés, hogyha egy tagállam megszabja a szabályokat, ki kényszerítheti arra, hogy az alapjogi eh, kártához visszatérjen, és ki szankcionálhatja. El kell ezen gondolkodnunk, ugyanis a kölcsönös bizalom egy ügyvéd és ügyfele között olyan fontos, hogy soha nem szabad eh, eh, azon erőszakot tenni. Anderson asszony, egy perc. A, az ügyfél és az, ügy, az ügyvéd közötti információ az nagyon fontos. 12 olyan ügyfélről volt szó, ugye, akik ö, ö, Baszkföldön. Itt különböző pénzek is lefogadásra kerültek, szakszervezeti irodákat védtek meg. Mindenkinek, ügyvédeknek is joguk kell, hogy legyen, hogy állami beavatkozás és megfélemlítés nélkül végezzék a, a dolgukat. Írországban nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent az, amikor az emberi jogi ügyvédeket alkalmazza, akadályozza az állam a munkájuk végzésében, és ez na, pontosan jól látható az, hogy mi történik akkor, amikor a, az állam tipori a lábbal a jogszabályokat. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, és végezetül Korá úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem értek egyet a kollégával, aki azt mondja, hogy nem fontos ez a vita. Nagyon is fontos, hogy felvessük ezt a problémát, mert nem szeretném, hogy a nemzetbiztonság okán egy megfigyelő állam alakulna ki, aki bárkit, amely bárkit bármikor lehallgathat, megfigyelhet mindenféle jogi eljárás nélkül. Próbálom megérteni, hogy lehet erre szükség, de ha így van, akkor ez egy jogi eljárás keretén belül történhet csak. 2013 óta van erre vonatkozó EU irányelv is, ezt be kell tartani. Tehát ha ilyesmi történik, akkor az nagyon is komoly ügy, és fontos, hogy a tanács és a bizottság is megszólaljon az ügyben. Nous revenons Madame Jourova au nom de la Commission. Madame, vous avez la parole. Juravászonynak adom át a szót a bizottság részéről. Hölgyeim és uraim, egyetértek, súlyos, komoly problémával állunk szemben, viszont eh, meg kell ismételnem, hogy ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, a e, nemzetbiztonsági e, szolgálatok nemzeti hatáskörben végzik ezt a munkát. Ugyanakkor az Európai Bizottság készen áll arra, hogy az ügyvédhez jutás jogáról szóló irányelv alkalmazását ellenőrizze. Ugye ez az irányelv az ügyvéd és a gyanúsítottak közötti beszélgetés, kommunikáció bizalmas volt, tehát is előírja. Tehát pillanatnyilag ez a dolgok állása. A bizottság mindenképpen szorosan nyomon fogja követni ezt az ügyet, lehet európai és nemzeti szinten a, az Emberi Jogi Bíróság és a Luxemburgi Bíróság előtt is vannak hasonló ügyek. Köszönöm szépen a figyelmüket. Merci, madame. Köszönöm szépen, és végezettől pedig a tanács nevében Lukács asszonynak adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hálás vagyok, hogy felvetették ezeket a kérdéseket és a aggodalmukat fejezték ki, amelyek a vita során itt elhangzottak. Kétségtelen, hogy biztosít tartom önöket arról, hogy a tanács értesülni fog e vita eredményéről. De ahogy már mondtam, a tanács nem vitatta meg ezt a konkrét kérdést, ami itt a témát képezte és nyilvánvalóan nincs is vélemény erről azon okoknál fogva, amelyeket már elmagyaráztam. A tagállamoknak kell a saját szabályaikat megfogalmazniuk a nemzetbiztonságra vonatkozóan. Tisztelt képviselő, köszönöm szépen az önök figyelmét és az elhangzott vitát. Elnök, köszönöm szépen.